Good morning, please take your seats so we can begin point six. Jó reggelt kívánok, kérem foglaljanak helyet, hogy a hatos pontot elkezdhessük. I would like to welcome uh, Mr. Han. Szeretném Han Hocherpost urat uh, üdvözölni, és Likanen urat, az IFRS uh, uh, alapítvány uh, elnökét, és uh, Gyakorlatilag egy magánszervről van szó, amely a nemzetközi pénzügyi jelentési normákat dolgozza ki, az IFRS pedig gyakorlatilag az EU vívmányaiban található. Hohenforst úrnak a holland kormányban több pozíciója volt, volt már pénzügyminiszter is, Likanen úr pedig kétszer hét éven keresztül a Finn Nemzeti Bank vezetője volt, a Nemzetközi Pénzügyi Alapnál is dolgozott már, az Európai Központi Banknál, illetve biztos is volt az Európai Bizottságnál, és Finnországban 87-től 2009-ig pénzügyminiszter Finnországban. Hogar Vossz úrnak adnám meg a szót először 10 percre parancsoljon. Oké. Okay. Chairman, uh, Elnök úr, először a történelmi példámmal szeretném kezdeni. Paul Walker, aki amikor meghalt, ő volt az egyik legtiszteletre méltóbb közszolga globális mértékben. De ő volt az IFRS alapítvány első elnöke, eljött ide Brüsszelbe, és akkor én is jelen voltam, amikor arról beszélt, hogy mi történt a világgal, amikor óriási cégek mentek csődbe. Azt mondta, hogy meg kell változtatni a helyzetet, és azt mondta, hogy a legfontosabb az átláthatóság. És ez az az időpont, amikor az Európai Unió is elkezdte az átláthatósági normákat kidolgozni. És az Európai Parlament is nagyon fontos szerepet játszott ebben. Már 18 éve volt ez, és nem sokan emlékeznek már rá. Természetesen a kormányzás és a kormányzási filozófia is megváltozott, hiszen most van egy monitoring testületünk, és a közhivatalok tagjai ennek, és az alapítványi bizományosok testülete a vezető, tehát ez egy olyan testület, amelynek Hans Hochhaus az elnöke. A legfontosabb feladatunk, hogy négy feladatkört különböztethetünk meg. Először is szélesebb stratégiai témákkal foglalkoznak, ami a pénzügyi jelentési normákkal foglalkozik. A második fontos feladatkör az, hogy megfelelő finanszírozási megoldásokat találjunk, és hogy az éves költségvetést elfogadjuk. A harmadik pont pedig az IFRS alapítvány kormányzatának létrehozása és az elnök kinevezése, és a megbízottak ezért felelősek. És természetesen még az is fontos, hogy az operatív feladatokat végrehajtsuk, hogy konzultációs folyamatokat indítsunk be, és a megfelelő folyamatokat. A normákat globálisan fogadják el, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a polgárok bizalommal legyenek az általunk kidolgozott normák irányában. Én igazából ennyiben hagynám. Ennyi mondandóm volt, és most visszaadom a szót. Köszönöm, Erki. Szeretném megköszönni még egyszer, hogy meghívtak az Ekonba. Körülbelül tízszer jártam már itt az Önök szakbizottságában, és mindig örülök, hogyha eljöhetek. Ahogy Erki mondta, az IASP 18 éve létezik, és 140 ország fogadta el a normáinkat. Ez azért mégiscsak figyelemre méltó, hiszen eh, ez lett az egyik legfontosabb eh, nemzetközi gazdasági norma adó közvetítő szervezet, és eh, a globalizáció negatív hatásaira koncentrálva kihangsúlyozhatjuk, hogy a beruházóknak, befektetőknek egy nagyon hasznos eszköz, hiszen ez jelenti azt, hogy megbízható adatokat kapnak az összes pénzintézet helyzetéről, biztosítókról, nyugdíj alapokról, nyugdíjbiztosítókról, és ez egy óriási előny, hiszen átláthatóság és megbízhatóság van. A multinacionális cégeknek is nagyon hasznos, hiszen ugyanazt a számítani nyelvet használják az egész világon. Igazából egy kivétel van a gazdaságban, amíg, ahol még mindig nincsen megfelelő globális norma. És erről szeretnék ma beszélni, ez pedig az IFRS 17-es, ez a biztosítási tevékenységek standardje, Most szeretném a következő diát. Rengeteg fajta biztosítási fajta létezik a világban. A legtöbb elavult módszerekkel dolgozik. Általában ilyen elavult számvitellel, könyvitellel dolgoznak. Itt arról van szó nagyjából, hogy egy életbiztosítást fizet egy ügyfél, a munkáltató, és körülbelül 20 éve szabták meg itt például a kamatokat, és akkor sokkal magasabbak voltak a kamatok. Pillanatnyilag a biztosítóknak néha kormány, illetve állampapírokat kell vásárolniuk, amelyeknek nagyon alacsony a hozama. Ez pedig egy óriási kihívás a biztosítók számára, és ezen kívül rengeteg olyan számvitel van, amely nem mutatja ki azokat a károkat, amelyeket az alacsony kamatszint okoz. Oka van például annak is, hogy az IFM stabilitási testülete, amelynek tagja vagyok, sürgeti ennek a normának az elfogadását. Esetleg a következő képen mutathatom meg, hogy milyen cégek mit garantálnak az ügyfeleiknek, és hogy hogyan adósodnak el. Tehát azt látjuk, hogy negatív hozamuk van. Például Koreában, Japánban, Tajvánban, és részben a német piacon is negatív hozamai hozamokkal rendelkeznek a biztosítók. És biztos vagyok benne, hogy ez soha nem történt volna meg, hogyha megfelelő módon átalakították volna a számvitelt, és hogy a jelenlegi kamatszinthez alkalmazkodnának, és nem a 20 évvel korábbihoz, amelynek már semmilyen relevanciája nincs. Például ez arra példa, hogy a rossz számvitel hova vezethet. Következő dia. Tehát itt az IFRS 17-esről van szó, hogy már említettem. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Ez egy nagyon bonyolult norma, de a legfontosabb, hogy jelenlegi adatokra építkezünk, amelyeket folyamatosan frissítünk. Tehát nem a 20 évvel korábbi kamat szintből indulunk ki, hanem a jelenlegi aktuális kamat szintből. Így eh, sokkal gyorsabban eh, tudjuk beazonosítani a hozamokat is. Tehát például a, banknak, a bankoknak is sokkal könnyebb dolguk van. Az IFRS 17 nagyon jó arra is, hogy bemutassuk, hogy milyen szorosan együttműködünk európai szerepekkel, például az EFRAG-gal. És a külvilág tapasztalataira is szükségünk van, hiszen óriási feladat halmazzal dolgozunk, és éppen ezért szükségünk van az EFRAG és a többi szakértői testület adataira. Az IFRS 17, mint már említettem, nagyon bonyolult norma, nagyon sok kérdés merül fel a biztosítók részéről. A legfontosabb pedig az lenne, hogyha a hozzáértők, a szakértők módosítókat nyújtanának be nekünk. Itt például hat téma az EFRAK-tól jött, és négy téma pedig másoktól jött, ahogy az a dián látszik. Tehát összesen tíz konkrét módosítási javaslatot kaptunk. Az Európai Unió az egyik legfontosabb szereplő az IFRS szakértő testületében. Éppen ezért nagyon szorosan működünk együtt az európai döntéshozókkal, érintettekkel, és nagyon örülök, hogy ez így történik. Egy másik projekt, amelyen még foglalkozunk, ezek a primer pénzügyi jelentések, nagyon fontos a beruházások számára. Hiszen Igazából a bejelentések, a mérlegek nagyon lényegesek, hiszen általában a mérleg kimutatja a nyereséget, a veszteséget, és általában mást nem. Viszont, hogyha új mérleget, új pénzügyi beszámolót szeretnénk létrehozni, akkor egy cég aktuális helyzetét tükrözi ez vissza. Éppen ezért nagyon sok intézkedéseket javasoltak érintett vállalatok is az elmúlt évtizedben. Így ezek az intézkedések fellendítették a vállalatok helyzetét, hiszen valós adatokkal dolgozhatnak. És itt egyszerűen definiálnunk kellett a témákat, a részösszegeket, és ö, olyan foghíjakat, amelyek egy hagyományos mérlegben nem szerepelnek. És jelenleg a, a pénzügyi kimittatások digitális módon zajlanak, és így minél több adatunk van, minél több gép foglalkozik vele, annál megfelelőbb struktúrát kaphatnak az információk, és annál jobb keretbe tudjuk őket helyezni. Tehát Németországnak nem egy kis ideje erre, de most arról beszélnék, hogy eh, milyen szerepünk van a fenntartatóságon belül a tágabban vett cég bejelentésekkel. Mindig eh, felismertük annak a szükségét, hogy a vállalati beszámolókat eh, milyen jól kell kialakítani hiszen ez alapján számítható ki, hogy például a vállalat vagyontárgyai, amelyek nem foghatók meg pénzügyileg, azok is valahogy megfoghatók lesznek. Éppen ezért a immateriális javak megítélés és könnyebb, hogyha több adatunk van. És nagyon fontos az, hogy útmutatót adjunk a vállalatoknak, hogy az éves beszámolót hogyan készítsék el. És nagyon fontos az, hogy lássuk az összefüggést a mérlegek, a tágabban vett pénzügyi beszámolók és a nyilvános jelentések között. Hogyha a jövőre gondolunk, akkor mondjuk azt, hogy egy szerszámot, egy eszközt adunk azoknak a kezébe, akik elkészítik a beszámolójukat. Most ténylegesen végül az IBOR reformjáról szólnék, és a különféle benchmarkokról, nagyon bonyolult számviteli kérdésekről van szó. Nagyon keményen dolgozunk itt is a korszerűsítésen, és nagyon szoros kapcsolatban állunk az Európai Bizottsággal is. És itt most be is fejezem, köszönöm figyelmüket, és örülünk, hogyha megválaszolhatjuk kérdéseinket. Now we'll move to... Köszönöm. Áttérünk a kérdések-válaszok részre. A néppárt képviseletében Pitikájnen asszony kér szót. Thank you and, uh, thank you for your interest. Köszönöm, köszönöm a bevezető. Csak két kérdésre szeretnék kitérni, ami a profitabilitási kihívásokat jelenti a biztosítókat. Folyamatosan felmerül a kérdés, hogy mi történik a beruházásokkal a fosszilis energiahordozók területén, ez növeli a kockázatot, és létezik egy korlátozás, amely az EFRS kalkulációs szabályaiból származik. Nagyon nehéz hosszú távú beruházásokat végezni, amelyek részben nehezek. Remélem, hogy megoldást kapunk erre, és meg szeretném kérdezni azt, hogy Gondolkoztak-e azon, hogy bizonyos eltiás kalkulációkat megoldjanak, illetve a fenntarthatóságot illetően a harmonizált rendszerre itt szükség lenne, hogy mit mérjünk, hogyan. Azért, hogy el tudjuk kerülni azokat a kockázatokat, azokat nagyon súlyos kockázatokat, amelyek az éghajlati változások révén merülnek fel, és azt gondolom, hogy ez a következő években még jelentősebb lesz, mint a pénzügyi kockázat. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kérdés, gyakran kapunk ilyen kérdéseket. Az európai nagyon kemény eh, jogalkotást vezet majd be az olajgázipar számára, amely lehetetlenné eh, teszi számukra az, illetve eh, az elkövetkező hónapban arra kényszeríti őket, hogy bizonyos tevékenységeket fejezzenek be, amelyek a szám a, az elszámolási elszámolásokat illeti, kiderül majd, hogy bizonyos beruházásokat nem fognak tudni visszanyerni, hiszen a szabályok arra fogják kényszeríteni őket, hogy ezeket a beruházásokat csökkentsék, és hogy ezt mutassák meg az éves beszámolóban és a mérlegükben is. Ezek azok a kockázatok, amelyet, eh, amelyeket eh, három öt év múlva jövő évben, tehát a közvetlen jövőben látni fogunk. Tehát a szokványos eh, beszámolás el fogja végezni a saját feladatait. Vannak sokkal hosszabb távú kockázatok, olaj és gáz cégeknél, amelyek 20-30 évre fektetnek be, sokkal több olajat fogyasztottak, mint korábban, tehát úgy tűnik, hogy itt nincs közvetlen kockázat az ő beruházásuk számára, és valószínűleg jövőben a szénadó kapcsán sokkal súlyosabb adóterhekre számíthatnak. Tehát inkább a jövőben fog ez bekövetkezni, de azt gondolom, hogy a menedzsment megjegyzéseiben ez megjelenhet, narratívájokban um, ígéretet tehetnek, illetve <clears throat> megmagyarázhatják azt, hogy minőségi szempontból mi történik a cégüknél, semmint pusztán a számadatokról eh, beszélnek. Van egy pótkérdésre lehetőség, ha szeretném. Igen, természetesen ez lehetőséget ad a további vitára. A kisebb minőségi adatok mellett a szigorú beszámolási kötelezettségeket várom, hiszen lehet látni azt, hogy hány tonna széndiokszid víz, stb. a biodiverzitás sérül, illetve hogy a cégeknek ezekre milyen hatása van. Tehát azt gondolom, a globális beszámolói standardok számára ez egy kiinduló pont lehetne. Igen, már most is léteznek standardok, szenáriók, különböző keretek, például, ami az éghajlati taskboardot illeti, a stabilitási testülettel hosszú távú szenáriókat szeretne kialakítani Anna arra, hogy mindez hogyan fejeződhet ki. Tehát azt gondolom, hogy ez kevésbé pontos információ, mint a korábbi beszámolások, tehát ezáltal mindez sokkal szigorúbbá válik. De ez a típusú információ minden bizonyal a menedzsment megjegyzéseiben is megjelenhet, és ez nem pusztán a szavak szintjén marad, hanem ez így is fog bekövetkezni. Köszönöm. A Aine Lauma képviselő. Thank you, Mr. Chair, and it's really glad to see you too, so... Köszönöm, elnök úr. Tényleg jó dolog, hogy ilyen tapasztalt szakértők vannak itt nálunk ma. Két kérdésem lenne. Az első az IFRS 17-re vonatkozik, mi a helyzet, a másik pedig az auditálásra vonatkozik. Likenen úr említette, hogy aktív volt, amikor azt a rendszert létrehoztuk, amelyről most beszélünk, és tényleg fontos dolog ez, mert a bizalom és az átláthatóság alapköve a közvélemény bizalmának, amikor a, ezekben az ágazatokban gondolkodunk. Ma azonban úgy látjuk, hogy nem minden ország alkalmazza az IFRS 17-es normákat, ami nekem nagy meglepetés volt, hogy az Amerikai Egyesült Államok sem alkalmazza, pedig ők hozták ezt létre. És Nikanen úr, aki 18 évvel ezelőtt olyan aktívan részt vett ebben, bizonyára tudja, hogy mi az oka ennek. És ez hogyan befolyásolja az összehasonlíthatóságot. Aztán az auditálás szerepére kérdeznék rá, mert tudjuk, hogy itt a az auditoroknak rendkívül nagy a szerepe a cégeknél. Ugye az elmúlt évek során nagyon sok botrányról hallottunk, ahol a könyvelőknek nagy szerepe volt. Úgyhogy mi a helyzet az Egyesült Királyság versenyhatóságának javaslatával, hogy a konzultációs szolgáltatásokat leválasszák az auditálásról? hogy a cégek kapacitást építhessenek -e ebből a célból. Egyetért ön ezzel a javaslattal, ami az Egyesült Királyságban született? Köszönöm szépen, Heidelova úr. Ő, ön is ö, pénzügyminiszter volt, úgyhogy már hárman vagyunk itt a teremben. Nos, az Egyesült Államok valóban az elején nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, sőt, ők voltak ennek az egész döntésnek a hátterében. Aztán, amikor a pénzügyi válság kirobbant, másképp álltak hozzá. Azért el szeretném mondani azt, hogy, hogy a munka kapcsolat még mindig jó közöttünk és a pénzügyi jelentéseket elfogadják az amerikai piacokon, az adóval kapcsolatban is közösek az elképzeléseink sokszor. De mindkét félnél voltak törések. A kereskedelmi kapcsolatoknál sajnos a feszültségek kialakultak, ez nem segít, ellenkezőleg például legutóbb, amikor New Yorkban jártam, találkoztam a kollégákkal, Voltunk az SEC-nél, amely az Egyesült Államokban a fő vezető hatóság, amely ezt a feladatot látja el, és gyakori köztünk a munkakapcsolat. Tehát működik, nem ideálisan, szeretnénk, hogyha jó lenne, és ugyanolyan lenne, tehát ugyanolyan elveket képviselnénk, stb. Ugyanakkor az IFRS sokkal szélesebb körre vonatkozik. Januárban Kínába és Indiába látogattam, hogy megpróbáljam megvizsgálni azt, hogy világszerte az IFRS-t hogyan használják a joghatóságok. talán a legtöbb cég alkalmazza ott, ahol be is vezeték ezt. Ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy legyen bevezetve világszerte. Persze jobb lenne, ha együtt csinálnánk ezt, de végül is a legjobb az, hogyha ugyanolyan elvek alapján ö, zöggenőmentesen alkalmazzuk mindezt. Nagyon köszönöm a kérdését. Perhaps a, just a small follow Talán egy kis kiegészítő gondolat. 2011-ben döntöttek az amerikaiak úgy, ahogy döntöttek, és ez óriási csalódás volt számunkra. Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy gondolták, hogy elfognak az EFRS-től, eltérnek majd nagyon sokan, de nem így történt. Több mint a, a japán cégek egy harmada használja ezt. A különbség a kínai normák és az IFRS között szinte elhanyagolható, és India is óriási lépést tett előre ebbe az irányba. Tehát folytatódott a konvergencia világszerte ezen folyamat irányába, és mondhatjuk azt most már bátran, hogy tényleg globális normákról van szó, alkalmazhatók. És ha sikerül konszolidálnunk ezekben az országokban, és nem a saját útjukat járják, akkor azt hiszem, hogy ideje lesz, hogy az amerikai cégek is ugyanezt az előnyt élvezhessék, mint az európaiak, tehát ugyanúgy ö, könyveljenek, mint mindenütt máshol a világon. Aztán, ami az auditálást jelenti, bár nem hozzám tartozik, de magánvéleményem megvan erről. Először is, ami a közös auditálást illeti, ez szerintem katasztrofális elképzelés, mert ha két cég, két auditáló cég felelős ugyanazon területér, akkor nincs meg a felelősség kérdése, és ez már önmagában is probléma. Aztán mondhatjuk azt is, ha az auditáló cégeknek nem működött ez a feladat, akkor duplázzuk meg a feladatot. De ez sem segít, Végül pedig megerősíti az, oligapó az oligarchák eh, kialakulásának tendencióját, Úgyhogy azt gondolom, nem jó megoldás ez. Az Egyesült Királyság is szerintem eláll majd ettől, és hogy az auditálás, tanácsadás között világosabb legyen a különbség, szerintem járhatóbb út. Köszönöm. Az audit bizottság elnöke voltam, és vagyok egy ideje. A gond az, hogy nehezebb most ez a feladat, mint korábban volt, a profitabilitás kérdése miatt. Köszönöm, a Rinyútól nem jelentkezett senki, van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? Az ID sem jelentkezett. Hasonló helyzet. Sven Giga következik akkor a zöldek nevében. Igen, üdvözlöm ismételten az új parlamentnél. Emlékszem, nagyon érdekes eszmecseréket folytattunk már korábban. A parlamentnél vannak új képviselők, Likánen urat is nagyszerű itt üdvözölnünk új szerepkörében. Nagyon örültem volna, hogyha a javaslatai közül többet is elfogadott volna a két társjogalkotó, például a, a bankstruktúra reformra gondolok itt, tehát örülök, hogy itt az új szerepében találkozhatunk. Megragadnám tehát ezt a jelent, lehetőséget arra, hogy kapcsolatunk kapcsolataink egy-két oldalára rávirágítsak, Ha figyeltünk arra, amit mondott, és óriási projekt persze a Green Deal. A parlament széles körűen támogatta, és folyik az élénk vita a ö, könyvelésről, hogy ez mit jelent. Hogesforst úrtól azt hallottuk, hogy ö, alapvetően a materiális számokon túl rendben van, elolvastuk Anderson úr dokumentumát is, ahol alapvetően az áll, hogy az ESG hatása az impairment charges-nál jelenik majd, egyébként is a ö, jövedelem ö, nyilatkozatoknál. Én ezt így értelmeztem, de azt kell mondanom, hogy ez nem elég, mert ö, nem felel meg az elvárásoknak, ö, hiszen nagyon sok érintett ö, többet vár önöktől. Úgyhogy ez megint érdekes pillanat. Korábban az adókérdésekben folytattunk ezt mecserét, most pedig az IASB e válaszol majd azokra a kívánságokra, amelyeket majd a bizottság és a parlament fogalmaz meg. Vagy egyszerűen azt mondják, hogy ezt kértünk, de mindig is ezt mondtuk. Tehát nagyon érdekes teszt lesz ez majd arra, hogy hogyan reagál ön. Nikenen úr, egy kérdést tennék fel. Van egy olyan lehetőség, hogy végül néhány képviselő demokratikusan kerül majd meg, vagy tagja az önök intézményének demokratikusan kerül majd megválasztásra? Mert ez az intézmény nem kapcsolódik a demokratikus választásokhoz. És szerintem Európának ezt elvió alapon újra kellene gondolni. Köszönöm szépen. Ami a második kérdést illeti, ugye van az alkotmány, és mi változott meg? A monitorozási testület, az Európai Bizottság, az ez előrelépés. A kurátorok más ö, feladatot látnak el, de értem, mire gondol. Ez nem olyan egyszerű globálisan, 144 országról beszélünk, nehéz ezt elérni, de továbbra is tárgyalunk ezekről. Ami a zöld megállapodást, a Green Deal-t illeti, szeretnék erről egy gondolatot megfogalmazni. Van egy híres francia közgazdás, Christian Golfier, aki írt egy könyvet, és úgy gondolja, hogy a leghatékonyabb a közös adó, mert ez internalizálja a költségeket. Ami az éghajlatváltozást illeti, gyakorlatilag az intézkedések rendkívül fontosak, de gyakorlatilag eléggé konyolult ez a történet. It's done for investors. De ugye a befektetők számára készült mindez, és követnünk kell azt is, ami a világban történik. Ugye a befektetők arról panaszkodnak ma, hogy korábban egy számot szerettek volna a nettó ö, profit vonatkozásában. A peruházóknak, viszont arra van szükségük, hogy minél többet mondhassanak el erről. A Green Deal egy jó alkalom erre, de természetesen ö, egyetértek önnel. Nos, nem akartam arra utalni, hogy ami a fenntarthatóságot illeti minden rendben van, amikor válaszoltam. Annyi minden érint, annyi mindenki van itt jelen ezen a szintéren, és óriási a fragmentáció. Valaminek történnie kell. Ami viszont nehéz, és az se egyértelmű még számunkra, hogy a mi szerepünk mi lesz ebben. Kétféle fenntarthatósági norma létezik, amelyeket említettem. A cég pénzügyi jövőjére vonatkozik, aztán vannak más jellegűek, amelyek teljesen legitimek, de egész más a céljuk. Nevezetesen, hogy mi a helyzet a szociális stabilitással, meg, az, meg a bolygóval. Ez nem a mi DNS-ünkben található, de tanulmányozhatjuk őket. A többi norma sokkal közelebb áll a feladatunkhoz, és pont ezen gondolkodunk most de semmiképpen nem azt akartam mondani, hogy minden szuper módon megy. Csak világosá akartam tenni, hogy ha ez tényleg komolyá válik egy cég ö, számára, az a pénzügyi eredményekben is tükröződik a végén. Köszönöm. Elnök. Dörkjel, Epping, LCR. E Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm Önöket, uraim. Tudom, és régóta ismerem Önöket. Ö, Balkánstein úr kabinetjében dolgoztam akkoriban, aztán Rein úr kabinetében is fontos szerepet vállalt. Uraim, mindannyian tudják, hogy az új bizottság és az LKB új elnökei is támogatja a zöld megállapodást. Hallottuk, hogy miért az éghajlatváltozás csökkentés érdekében milliárdokat, trilliárdokat akar az EU költeni a zöld projektekre, és közös ö, zöld kötvényeket akar kiadni az LKB. Azonban döntés nem született, hogy melyek azok a beruházási programok, amelyek tényleg zöldek, és melyek azok, amik nem. Tehát még dönteni kell arról, hogy hogy kerül ez eldöntésre. Kérdésem tehát, a nemzetközi számviteli testület hogy dönt majd el dolgokat azzal kapcsolatban, milyen színű valami zöld, vagy ne, világos zöld, vagy stb. A Green Deal talán megszünteti a versenyt. Aztán ott van az állami támogatások kérdése. E, ezekből sokat az adófizetők fizetnek. Tehát az állami tervezés területére siklunk át, ahol politikai elvekről is van szó. Úgyhogy hogy látják önök ezt a problémát? The uh, Chairman of the ISB is already complicated as, as uh, enough. Elég nehéz a helyzetem, mint elnök. Nagyon sok benne a politika is, és hmm. még a könyvelés is lehet politikai jellegű. Azonban örülök, hogy nem nekem kell ezeket a problémákat megoldani, mert ez már tényleg nagyon messze áll tőlem. De Például rendkívül komplikáltnak látom a, a zöld adózás kérdését. Olvastam az újságokban, hogy a parlament és az EU például úgy döntött, hogy az atomenergia kimarad a zöld dobozból. Ha úgy gondolják, hogy a CO2 a nagy ö, mumus, vannak mások is, ö, amelyeken gondolkodni kell, de végül is ez is politikai döntés lesz. De hát nem az én feladatom. Mint állampolgár gondolok erre is, és nem hiszem, hogy bölcs lenne, hogy elnöki minőségemben bármit is most mondjak. Úgyhogy tisztelettel ezt a problémát visszautalom önhöz. Két megjegyzésem lenne, karbonadó, mert Finnország volt az első 99-ben, aki, amely javasolta, ezt nem volt nagyon népszerű, de aztán Svédország is követte később, egy évvel később. A gazdaságnak működnie kell, mint alapelvnek. A piaci mechanizmusok segíthetnek itt, a kereskedelem is. És hogyha a finanszírozásról beszélünk, nagyon fontos, hogy a lehető legegyértelműbb legyen, hogy az emberek tudják, hogy mit jelent. És az adó nem feltétlenül ebbe az idő irányba mutat. El, megpróbáltam elolvasni az egész dokumentumot, ami erről szól, egyáltalán nem könnyű olvasmány. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az ember menet közben tanul, hogy hogy lehet egyszerűbbé tenni, stb. stb. Még nagyon az elején tartunk ennek, majd meglátjuk. De hát még mindig nem egyértelmű, hogy a szerepünk, mint ö, szervezetnek. Nyitott kérdés, ezt köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Nincs a GUE-től további felszólaló. Néppártról egy másik felszólaló kér szót. Nem? Paul Tang az SND nevében. Köszönöm, elnök úr! És azonnal felismertem, hogy milyen fontos itt az IFRS 17-es, de most egy stratégiai dologra szeretnék koncentrálni. Egy kicsit meglepett az, hogy eh, a cégek a, tehát a nyugdíj alapok nyereségéről volt szó. A nyugdíj alapok vezetői pedig általában adatokat kérnek. És tehát nem csak érdekeltek, hanem szükségük van a fenntarthatóság hatásaira. És nagyon fontos a fenntarthatóság a nyugdíjbiztosítók, a nyugdíj alapok számára. Tehát itt igazából minden alapkezelőnek szüksége van az adatokra azt mondta, hogy beszélnek róla, de igazából nem egy teljesen nyilvánvaló szükséglet, hogy megkapjuk a validált aktuális adatokat. De szerintem ez egy olyan hely, ahol az Európai Uniónak mindenképpen erősebben kell fellépnie. Köszönöm szépen a kérdést. Tudom, hogy a holland intézményi befektetők nagyon-nagyon nagy információ éjségben szenvednek, és írtak nekünk, hogy szerezzük nekik információkat. Tehát a kurátorok nagyon alaposan tanulmányozzák ezt de szeretném elmondani, hogy bármilyen körülmények között is legyen, nagyon fontos lesz ez a dolog, és a fenntarthatósági jelentésekről, beszámolókról már beszéltem, ez egy nagyon jó dolog, és más, mint a tisztán pénzügyi beszámoló. Az egy tíz év, ami oda, oda kerültem, a szervezetbe senki nem beszélt, illetve tíz éve senki nem beszélt még fenntarthatóságról, hiszen nem volt téma. De utána pedig a menedzsment részéről jöttek megjegyzések a fenntarthatóságról, most pedig már fontos téma. A mi mandátumunkon belül természetesen felmerül annak az igénye, hogy alaposabban tanulmányozzuk a fenntarthatóság hatásait. Alkalmazkodnunk kell a modern időkhöz, de óvatosnak is kell lennünk, hogy ne olyan dolgokkal foglalkozunk, ami nincs a DNS-ünkbe kódolva. Ez az a kérdés, amelyel most foglalkozunk. És miután ezt elmondtam, tényleg szükség van a megfelelő fenntarthatósági beszámolásra, de természetesen a pénzügyi beszámolóknak a jövőbe kell tekinteniük, és nem a múltba. Ezért nem tudnak annyira precízek lenni, és a számvitelnek pedig nagyon sok politikai meggondolása is van, és most egyre több politika kerül a számvitelbe. Nem, nem könnyű kérdés megválaszolni, és nagyon óvatosan kell vele bánni. De szeretném, azért megnyugtatni, hogy gondolkozunk a témán. Egy nagyon gyors visszajelzés. Tehát a pénzügyi beszámoló nagyon fontos, de nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük ezt. Tehát nyilván nem várom el önöktől, hogy most egy átfogó megközelítést alkalmazzanak, amiben benne van a fenntarthatóság is. De kicsit aggódom, hogyha hogyha sokat beszélünk, akkor késlekedik a munka, mert nagyon sok mindent kell tenni. Tehát mindenképpen valamit ki kell fejleszteni, de az csak akkor lehet, hogyha elkezdik. Ez igaz. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy nagyon sok testület van a világban, amelyek ezt teszik. És akik már kiváló munkát végeztek. A GRI, a CESP, és az én óhajom az, hogy néhányan talán fuzionálhatnának, és létrehoznának egy globális norma szabványintézetet vagy rendszert. Hiszen nagyon fontos lenne, hogy legyenek globális normák. Hiszen ez, ez a legnagyobb globális probléma, az, hogy nem kompatibilisek egymással a számviteli rendszerek. De Erki is nagyon sok emberrel beszél, én is, gondolkozunk rajta de nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk. Köszönöm szépen. Még van pár percünk Catch the Eye felszólalásokhoz. Jakeli Junas képviselő, köszönöm elnök úr. Nagyon izgalmas volt az a diája, amin azt mutatta, hogy a hozam, illetve a megtérülések között milyen foghíjak vannak, és hogy igazából negatív hozamokkal dolgoznak, például német biztosítók is. Eléggé bonyolult dolog ez, számvitelileg is, természetesen a fogyasztók viselkedésétől is függ. Tehát nem tudom, hogy mennyire írják be ezeket, tehát hogy hogyan terveznek a jövőre, hogy meddig lesznek negatív kamatok, illetve negatív hozamok. Tehát ez évtizedekig folytatódhat. Elképzelhető, hogy néhány vállalat vagy csoportok itt a víz alatt maradnak, tehát negatív maradnak. Tehát mit gondol, mi várható? Nagyon jó kérdés. Néhány ország nem bátor, mint Korea. Korea be fogja vezetni az IFRS 17-et, és szeretné újra víteni az ágazatot. A biztosítóknak nagyon sok tőkére van szükségük. Sok német biztosító még nem vezette be az IFRS-t, kisebb cégek általában, tehát hogy nem, nem tudom, mit fognak csinálni. De Remélem, hogy Európa is egy picit begyorsít. Itt minél hamarabb elkezdünk foglalkozni a problémával, annál jobb. Voltam egy olyan helyen, ahol közvetlenül felszólítottak, hogy jöjjünk elő termékekkel, és pedig nagyon gyorsan, hogy ők is jobban fel tudják becsülni a helyzetüket. Tehát mindenképpen javítani kell a helyzeten. De ez egy nagyon hosszú távú dolog a biztosítók és a bankok számára is, hiszen hogyha megnézzük a piacot, akkor az európai bankok piaci értéke mind a könyvérték alatt van. És a biztosítóknál is ugyanez a probléma. Éppen ezért nagyon nehéz számukra, hogy pénzt keressenek egy olyan kontinensen, ahol számos bank még gyenge. Tehát nagyon komoly probléma. Nincs további kérdés. Akkor szeretném megköszönni Hoheforst és Likkanen uraknak, hogy eljöttek. De van még egy KHDI felszóló, és még mindig van időnk. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Itt ülök, itt ülök. Új uh, tagja vagyok ennek a szakbizottságnak. Nem követtem a korábbi vitát, ami a fenntarthatóságot illeti. Bizonyos országokban, mint például Franciaországban elfogadtunk uh, az RUS nevű jelentést, amely kötelező a vállalkozás mert ez nem pénzügyi jelentés, de most a nagy vállalkozások is érdeklődnek egy általános jellegű egyetemes elszámolási rendszer iránt, amely a vállalkozások pozitív-negatív termelését egészíti ki, Itt a biodiversitás a munkahelyek teremtéséről is szó van. De nagyon fontos ezekkel a megfelelő mutatókat megtalálni, ami a, a, a negatív hatásokat illeti, a biodiversitásra történő negatív hatást illeti, ezek a hatások mind vállalaton belül vannak, illetve foglalkoznak-e erre a témával a vállalkozások kapcsán, vagy sem. Köszönöm. Rövid választ szeretnénk. Tisztában vagyok azzal, hogy Franciaországban egy kiterjedt szabályozás van, tehát már arra kérik most is a nagyvállalkozásokat, hogy számos kérdésben nyilatkozzanak, adjanak információt, a francia éves jelentés, éves beszámoló igen terjedelmes, általában 400 oldalas, ez 50%-kal több, mint Németországban az átlag. Tangúr kérdésére válaszolva, ő tulajdonképpen ugyanezt a kérdést tette fel, és azt gondolom világosra tettem azt, hogy az ISB továbbra is a pénzügyi információra fog összpontosítani, és egy szélesebb körben próbáljuk vizsgálni ezeket a kérdéseket, és nagyon óvatosan, részletes módon járnak el a kollégáink, de jelenleg túl korságos, túlságosan korai az ideje annak, hogy elmondjuk, hogy szeretnénk-e horizontunkon bővíteni. Köszönöm. 12-ig berekeztem az ülést. Hello? If everybody can take a seat, please. Ha mindenki megérkezett, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Okay, before starting the official vote. Mielőtt elkezdjük a e, hivatalos szavazást, tesztszavazásra kerül most sor. Megnyitom a szavazást, tesztszavazás. szavazás. We, I think we are, yes? Three still to vote. Még hárman nem szavaztak. Még egy valakit várunk, hogy szavazzon. Egy valaki uh, eh, szavazzon még rendben, akkor lezárom a szavazást. Rendben. Az első jelentés a Bankunió éves jelentés 2019 A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellenőrizzük, ellenőrizzük a 74-esről a, módosít, a, a 74-es módosítóról a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. C kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 175-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 176-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizenegyes bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva.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 236-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 237-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 239 mellette ellene tartózkodás elutasítva. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AD kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 276-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. AF kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as bekezdés mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések blogban szavazunk, az 1-től 4-esig mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg, ötös preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Van egy szóbeli módosító a hatoshoz, vagy mégsem? A Rényú nyújtotta ezt be. Szeretnék szóbeli módosítót tenni? A hatos preambulum bekezdésnél járunk. Szóbeli módosító a rinyú részéről. Van-e ellenvetés? Nincsen. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas, illetve nem. hetes nyolc kilences mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg. Tizenegyestől tizennégyesig mellette ellene tartózkodás elfogadva. Van egy szóbeli módosító a 14-es A preambul bekezdés az ellenvetés, akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Van egy további szóbeli módosító a jelentéstevő részéről. Szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 15-östől 22-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Blogban szavazunk a 25-östől 27-esig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os módosító mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. X kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most a módosított szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 42 mellette, 9 ellene, 3 tartózkodás mellett. Okay. Now we vote the report. Most akkor az EU versenypolitikájáról szóló jelentésről szavazunk. I'm sorry. We start? Yes, we can start. Amendment 31. So we start with amendment 31. Who's in favor? 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. We go to amendment 241. 241-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, elnézést, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Elkompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 178 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum, PA, PA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 202-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. T kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. U kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 239 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 244 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Egy szavazattal. 246 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 274 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 257 mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 257-esről szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 270 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellette, ellene,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 tartózkodás, elfogadtuk. 298 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 299 mellette ellene tartózkodás. Kérem, emelje fel mindenki a kezét, mert nem látom ellenőrizzük, tehát még egyszer a 299-esről szavazunk. Lezárom. Elutasítva. Igen, de föl kell tenni a kezét mindenkinek. 301 mellette, ellene, tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. 302 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 a G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 327-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 329 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 329-es második része mellene, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk komprom- AH kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AI kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes a négyes citációról, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes az ötössel azonos, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy szóbeli módosítónk, a 17b citációról, hogyha nem tiltakozik senki, akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Szóbeli módosító következik a C Ha nem tiltakozik senki, szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Első bekezdés az intától mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ez megint az intájé volt. Inta kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, három mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene,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 Agri, ötödik bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes bekezdés, továbbra is az Agritól, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a módosított szövegről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. lezárom. 28 igennel, 5 nemmel, 18 tartózkodással elfogadtuk. Rendben van. Akkor most a következő napirendi pontunk Hát itt az európai szemeszterről szavaztunk volna, a 2020-as évi éves növekedésről, de... Csendet kérek. Kérem, egy perc. Fontos közlendőm van. A koordinátorok megalapodtak abban, hogy elhalasztják a szavazást március első hetére. Mi március 4-ét kértük, 8 óra 30-at, és most várjuk a továbbiakat, de mindenki megkapja a megfelelő információt a március 4-i szavazásról, ezennel az ülést